egyetértenek-e a napirend jelenlegi változatával, van-e kívánalom kiegészítésre, módosításra, nyilvánvalóan nincsen. Akkor a napirendet elfogadottnak tekintem. Kettes napirendi pont az ülés jegyzőkönyvének elfogadása, mégpedig a február 21-22-i jegyzőkönyveinket a dokumentációban találják, vannak-e észrevételek ezen jegyzőkönyvvel kapcsolatosan. Szintén nincsenek ez esetben, azt javaslom, hogy engedélyezetnek tekintsük szokás szerint ezt a jegyzőkönyvet, amennyiben az ülés folyamán nem merül fel kifogás vele szemben. Nézzük a harmadik napirendi pontot, az elnök közleményei címmel Egyrésztről tolmácsolás rendelkezésre francia, német, olasz, görög, spanyol, cseh, észt, magyar, lengyel, szlovén nyelven, bolgár és román nyelven úgy szintén. Egyebekben pedig emlékeztetném önöket arra, hogy az interneten közvetítik ezt az ülést. A 2018. március 19-i koordinátori ülés jegyzőkönyve 20-án megérkezett önökhöz e-mailen, és hivatalosan elfogadottnak tekintjük, mivel március 22-ig nem emeltek ellene kifogást. Ezzel azonnal át is térhetünk a szavazásra. Két saját kezdeményezésű jelentésről szavazunk. Egyik egy jogalkotási vélemény és két saját kezdeményezésű jelentés. Kezdjük a e, saját kezdeményezésű jelentésre az Oktatás Unióbeli Korszerűsítése címmel. Krisztina Libacska volt a jelentéstevő. 485 módosítót nyújtottak be összességében, mert ebből is látszik, hogy rendkívül fontos ez a téma. Kérdezem Krisztinát, hogy röviden szeretne még szólni. Tessék, Krisztina, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Szeretném nagyon megköszönni meleg szavakkal azt a konstruktív munkát, amelyben részeltettek a jelentés készítésekor. Köszönöm az árnyékelőzőknek ezt a rettentő együttműködést, amelyben haladhattunk. Tanácsaikat, támogatásaikat. Köszönöm aztán a munkatársaknak is, és saját asszisztensemnek is. Az oktatáspolitik úgy látszik olyan téma, amely azért egységességet biztosít a frakciókon keresztül. Szóval Köszönöm. Egy erős jelzést akarunk küldeni ezzel a jelentéssel a bizottság, valamint a tagállamok irányában, és azon kezdjük is meg a szavazást. 68-as és 69-es módosítókat visszavonták, ezért azonnal nézzük meg a 11-es kompromisszumost, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 12-es kompromisszumost mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Átlépünk a 15-ös kompromisszumosra, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 16-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg, a 91-es módosított mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96-ost visszavonták, 99-es mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan a 99-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Tizenöt-tizenegy arányban elutasítottuk. 101-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 106-os két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. FEM 6-os következik? Kérdezi az elnök. Nem, ez okafogyott. 21-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 110-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 125-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 130-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 132-es mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük ezt. A 132-esről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom. Tizennégy-tizenkettő arányban elutasítottuk. 27-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 140-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 29-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva 148-os mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizném, a 148-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. 16-9 arányban elfogadtuk, elnézést, nem volt világos a helyzet. 30-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Emp 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 153-54 mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva 155-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 31-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva 32-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva 166-os mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Empl 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 183-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 191-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 199-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan. 199-esről megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom. 14-12 arányban elfogadtuk. 200-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva 205-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 208-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 209-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 210-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 211-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 212-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 216-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 217-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empl 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 223-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 224-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 225-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 236-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 237-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 238-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 243-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 245 255-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 246-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 252-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 47-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 258-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 259-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 48-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 270-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 274-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 282-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54-es kompromisszumos mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 285-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55-ös kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. FEM 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. EMPL 54-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 296-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 297-es mellette ellene tartózkodás ezt vizsgáljuk meg. A 297-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Tizenhárom, tizennégy arányban elutasítottuk. 299-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 300-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 301-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 303-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 304-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 305-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva 306-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva 307-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 308-as mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg a 308-ast elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. 11-16 arányban elutasítottuk. 58-as kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 59-es kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. FEM 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 319-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 320-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 61-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 326-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 328-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 330-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 331-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 332-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 63-as kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva FEM 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 64-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. FEM 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 339-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 340-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 343-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 345-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 347-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Átlépünk a 357-esre, mellette ellene tartózkodás elfogadva. FEM 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 358 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 67-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk Ample 65 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 361 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Empül 56 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 362 mellette ellene tartózkodók elvetettük 367, visszavonták 368 mellette ellene tartózkodók, ezt géppel ellenőrizzük. 368-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 15-12 ben 370 visszavonták, 68-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk 374 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 375 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 69-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Megyünk hát tovább, 380-nál tartunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 380 Nézzük meg géppel, ha mondják. Szerintem többség volt, de mindegy. 380, megnyitom. Lezárom. 13-11-re átment. 381 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 70-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 71-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 385 mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. 385, megnyitom. Lezárom. 16-11 elében átment. 72-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadt. Ample 27-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 395 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 73-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 398 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 399 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 400 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 74-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 411 mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elvetettük, de nézzük meg. Géppel 411, megnyitom. Lezárom. Igen, elvetettük. 412 mellette. Ellene tartózkodók. Nem láttam pontosan. Szerintem átment, de nem biztos géppel 412 megnyitom. Geschlossen. Lezárom. Igen, 13-15 elvetettük. Fem 12 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 75-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 419 mellette. Ellene tartózkodó, elfogadtuk. 420 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 76-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 426 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 429 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 432 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 433 mellette ellene tartózkodók elfogad. 436 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 437 mellette ellene tartózkodók elvetettük 438 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 439 mellette, ellene tartózkodók elvetve 440 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 77-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 78-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ample 78-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ample 49 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 446 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 79-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 81-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 82-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 457 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 458 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 460 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 461 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 462 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 464 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 465 mellette, ellene tartózkodó. Elfogadtuk 468 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 83-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 84-es kompromisszum <clears throat> mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 474 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 85-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 477 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 478 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 479 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 480 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 481 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Fem B mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodtuk, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 52 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 53 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 55 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 10-es kompromisszum mellette, ellene Tartózkodók. Elfogadtuk. 66 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 67 mell... Menj, hagyjuk ezt, ne vezekedjünk ezen. 67 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Egy mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk kettő mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk három mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk négy mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk öt mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk hat mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk hét mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk nyolc mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk kilenc mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, tíz mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tizenegy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tizenkettő mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tizenhárom mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tizennégy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tizenöt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tizenhat mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 17 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 19 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 20 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 21 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 22 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 23 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 25 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 26 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, végszavazáshoz érkeztünk, elektronikusan csináljuk, név szerint megnyitom a szavazást. Puh! Geschlossen. Lezárom. Mit 27 jár... 27 igen, egy nem tartózkodás hiányában nagy többséggel átment Gratulálok a jelentéstevő asszonynak, és nagyon szépen köszönöm az árnyék előadóknak is, és a titkárságnak. Annának név szerint. Köszönöm. Tehát, megyünk tovább. Következő szabadásunk tárgya. Bocsánat, szerettem volna megköszönni a gyors és struktúrált szavazást. Hosszú lista volt, az elnök azt nagyon jól levezényelte, nagyon gyorsan. Köszönöm. Hát igyekszem. Ugye akkor nem akarom, hogy megutáljanak. Gut, dann kommen wir jetzt zum Initiativbericht. Saját kezdeményes strukturális akadályok a kultúrához való hozzáférésben. Bogdan Zajewski a jelentéstevő akar hozzáfűzni valamit? Parancsoljon öné a szó. Przede wszystkim zabiorę głos, żeby pani przewodnicząca mogła złapać oddech i... Igen. Szeretnék e, mondani valamit, e, hogy e, az elnök asszonynak legyen ideje inni egy kortyot. Az Európai Parlamentben most történik először olyan, hogy egy jelentés az egész témát felöleli, tehát a kultúrához való hozzáférést. Az Euróbarométer felmérésen alapul mindez, és szeretném megköszönni a munkatársaknak azt a felmérést. Ugyanis ezek az adatok, ezek a felmérések rendkívül pontosak, és ez nagyon ritka a kulturális szektorban. Szeretnék ezen kívül köszönetet mondani a csapatomnak és Justinának, mert ő nagyon sokat dolgozott ezen a témán. Köszönöm szépen! Vielen, vielen herzlichen Nagyon szépen köszönöm. Akkor elkezdjük a szavazást. 38-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 39 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompresszor mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 43-as mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodók, elvetettük 44 mellette ellene tartózkodók, elvetettük 46 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 47 mellette ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg géppel, ellenőrizzük a 47-est, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 15-14-ben. 48 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 50 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 49 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 51 mellette. Ellene. Tart, elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodók, 53 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 57 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 55 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók, Elfogadtuk. Megyünk a 62-esre. Szóbeli módosítóval mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 65 mellette. Ellene tartózkodók. Szerintem átment, de nézzük meg géppel a 65-ösre megnyitom a szavazást. Lezárom. 14-13 ellenben elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 74 szóbeli módosító van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 75 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 76 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 77 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 78 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 79 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. 80 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 81 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 82 mellette. Ellene tartózkodók szerint szerintem elfogadtuk, de a biztonság kedvéért nézzük meg, éppen megnyitom a 82-esre az előző szavazást. Lezárom. Elvetettük 12-11 emlékben. 83 mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. 84 mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elvetettük. 85 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 86 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 87 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 88 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 89 két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 90 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 91 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 92 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 94 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 93 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 95 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 97 mellette, ellene tartózkodók átment 98 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 96 mellette, ellene tartózkodók átment 99 mellette, ellene tartózkodók átment 100 két részben első rész mellette, ellene tartózkodók átment második rész mellette, ellene tartózkodók átment. 101 mellette ellene tartózkodók átment. 102 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 103 három részben első rész mellette ellene tartózkodók átment. Második rész mellette ellene tartózkodók átment. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel, 103. harmadik rész megnyitom. Lezárom. 12-12 elnében elvetettük. 104 mellette. Ellene tartózkodók elvetve 105 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Két részben volt, bocsánat, az első rész mellette, újra csináljuk. Ellene tartózkodók, nézzük meg géppel tehát akkor, hogy áll a 105-ös első része. Elnéztem elnézést. Lezárom. Nem. 25 0 néven, hát ez világos. Elfogadtuk. Második ez mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 106 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk 107 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk 108 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk 109 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk 111 mm, szublimutostóval mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 110 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 114 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 112 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 113 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 115 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 116 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 117 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 118 mellette, ellene tartózkodók elvetve 119 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 120 két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elvetve 121 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk 122 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 123 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük 125 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk 124 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk 126 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk 127 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk 128 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk 129 szóbeli módosítóval mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk 5-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 134 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 135 mellette. Ellene tartózkodók elvetve 136 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 137 mellette. Ellene tartózkodók elvetve 138 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 139 két részben. Első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 140 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 141 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 142 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 143 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 144 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 145 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 146 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 8 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 9 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 10 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 11 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 12 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 13 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 14 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 15 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 16 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 17 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 20 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 21 mellette, szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 22 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 23 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodók, elvetett. 28 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 30 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. elvettük. 31 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 32 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 33. Két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók ezt ellenőriznünk kell. 33-as második rész, megnyitom. Lezárom. 19-9 elnében elvetettük. elvetettük. Nem láttam olyan jó. 35 mellette. Ellen. tartózkodó. Elfogadtuk. 36 mellette. Ellene. tartózkodó elfogadtuk 37 mellette, módosítóval mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, három mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, öt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hat mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hét mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, végszavazás következik, név szerint megnyitom. Lezárom. 27 nulla ellenében elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek, köszönjük a munkát az árnyékelődóknak, és persze a titkárságnak. Köszönjük! So, dann kommen wir jetzt zu... Most pedig térjünk át a saját kezdeményezésű jelentésre az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtásáról szóló jelentés címmel a jelentéstevő Eider Gadia Zabár Rubial. Szeretnél-e valamit mondani még? Tessék. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon gyorsan szeretnék valamit mondani. Szeretnék egyszerűen köszönetet mondani minden eh, frakciónak a kiváló munkáért. Olyan kompromisszumok születtek, amelyek eh, nagyban javítják eh, a jelentést, és köszönöm szépen a csapatomnak is, amely az élvonalában volt ennek az egész munkának. Azt gondolom, hogy ezzel a jelentéssel nem csak jól mérjük fel az ifjúsági stratégia eredményeit, hanem megmondjuk a bizottságnak azt is, hogy szerintünk hova kellene fókuszálni a következő javaslatait. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm, Eider. Akkor azonnal meg is kezdhetjük a szavazást. Kezdjük az 51-es módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadva 57-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 58-as, 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellette ellene tartózkodás. Nem vagyok biztos az eredményben ellenőrizzük elektronikusan. Ez tehát a 61-es módosító volt. Megnyitom a szavazást erről. Látom, hogy világos. 22-5 arányban elutasítva. Mindenkit arra kérek, hogy emelje a kezét. 62-es mellette ellenet tartózkodás elfogadva. M11-es, nem, 63-as 63-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es ellene tartózkodás elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73-as két részben mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ezt visszavonták, 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó, akkor ellenőrizzük a 76-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom. 12-16 arányban elnézésüket kérem, elutasítottuk 77-es mellette, ellene, még egyszer mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empl 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Empl 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Átugrunk a 89-esre mellette ellene tartózkodás elfogadva, 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empl 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 106-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 107-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 108-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 109-es, mellette ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 109-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-13 arányban elfogadtuk 110-es mellette, ellene tartózkodás, ezt is inkább ellenőrizném. A 110-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. 17,91 ben elfogadtuk. 111-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 112-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 113-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 114-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 115-ös két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, persze szívesen. Megnyitom a szavazást a 115-ös második részéről. Lezárom. 12-15 arányban elutasítottuk. Wir können auch gerne den ersten noch mal check. Az első részt is ellenőrizhetjük persze, tehát akkor a 115-ös első részéről fogunk szavazni még egyszer. Lezárom a szavazást. Ugyanez az arány megint csak 15-12 arányban elfogadva. Az első részt elfogadtuk, a második részt viszont ugyanezen arány, ugyanilyen ezen számokra elutasítottuk. Empl egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, Empl 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, Empl 5-ös nem, 117-es mellette ellene elutasítva 118-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva 119-es mellette ellene, elfogadva 120-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva 121-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. M32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva Hetes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Átugrunk a 126-osra mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 131-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 132-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 133-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 134-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 135-ös mellette ellene tartózkodás. Ezt inkább nézzük meg még egyszer a 135-ösről, megnyitom a szavazást. Lezárom. 14-12 arányban elutasítottuk. Ja. 136-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Emple 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Emple 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empl 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empl 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 147-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük a 147-est, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. 17-11 arányban elutasítottuk 148-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 149-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 150-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 153-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 154-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 155-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 156-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 157-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 158-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Átugrunk a 160-asra mellette ellene tartózkodás elfogadva. 161-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empl 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 162-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 164-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó, akkor ellenőrizzük ezt. Itt fáradnak a szavazók. 164-essel kapcsolatosan megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom azt. 14-14 arányban elutasítva. Hát ezt tényleg nem lehet felismerni, a szavazat egyenlőséget. Emplő 33-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva 166-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva 167-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 168-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 169-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Ample 30 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 170-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Jó, ellenőrizzük a 170-esről, megnyitom a szavazást. Lehet, hogy rosszul láttam. Lezárom. Nos igen, elnézést, 18-10 arányban elutasítottuk, 171-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 172-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 173-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva 11-es kompromisszós, mellette ellene, tartózkodás elfogadva 179-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 180-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 181-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 182-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 183-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 184-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 191-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 192-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 193-as mellette ellene tartózkodás elutasítva M 9-es mellette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 Achso, 197. 197, elnézést, 197-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva 198-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Persze, ellenőrizzük, 198-asról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom azt. 15-13 arányban elvetettük elnézésüket, kérem. 199-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 200-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 202-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 201-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 203 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan a 203-asról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 16-12 arányban elvetettük. 204-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Empl 20-as mellette nem erről nem kell szavazni, Empl 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 205-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empl 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ample E mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ample F mellette, ellene, tartózkodás el, elfogadva 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ample A mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ample C mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as és 14-es azonosak mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, jó, akkor ellenőrizzük a 15-ös módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom. 14-13 arányban el, elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodás. Ezt is megnézném inkább elektronikusan. A 16-os módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-13 arányban elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Empl J mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ample K mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Ample M mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de nézzük meg inkább a biztonság kedvéért. Az Ample M-ről megnyitom a szavazást. Lezárom. 17-11 arányban elfogadtuk elnézést. N mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 24-esre lépünk át, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 20. 24-es, javítja magát az elnök. Lezárom. 17-9 arányban elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ample 1-es. Jó, a 26-ost ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 19-9 arányban elfogadtuk. Hosszú a szavazás, kicsit fáradtak vagyunk, tehát Ample I mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es e, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Empl D mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt is. Lezárom a szavazást. 14-14 arányban elvetettük. Empül L mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as a következő oldalon, 43-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva 44-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 45-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 47-es, 45-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom. 14-14 arányban elvetettük. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empl O mellette ellene tartózkodás elutasítva. Empl P mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empl R mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük meg az záró szavazás, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom. 26 nulla arányban egy tartózkodás mellett Hatalmas többséggel elfogadtuk, majd hogy nem egyhangulag elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek, és köszönöm az elnyék jelentéstevőknek is, a munkatársaknak, valamint a titkárságnak a munkát. Most pedig a mai utolsó szavazáshoz érkeztünk, ez már nem annyira hosszú, ezt valahogyan elintézzük már. Itt egy véleménytervezetről van szó az Európai Polgári Kezdeményezés tárgyában. Jelentéstevőnk Dzsambacki úr szeretne hozzászólni még Dzsambacki úr. Nem, akkor azonnal elkezdhetjük a szavazást. Kezdjük a 40-es módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes és 41-es azonosak mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 52-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 53-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva 54-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 56-os, mellette ellene tartózkodás elutasítva 55-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva 50 57-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 62-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kérem, hogy emeljék a kezüket, egy kicsit jobban ez sokat segítene. nem csupán a koordinátorok, 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó, ellenőrizzük a 66-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 14-12 arányban elutasítottuk, elnézésüket kérem. 67-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva 68-as mellette, 69-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 70-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 71-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 72-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 73-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva 74-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es mellette nem, elutasítottuk a 77-est ezért szavaztatok a hetesről. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 78-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 79-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 82-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 83-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 84-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 85-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva 86-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 87-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 89-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 88-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 90-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 91-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 93-as mellette ellene, tartózkodás, elutasítva 94-es és 95-ös el, mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítva 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 92-es mellette, ellene, Stimmt, stimmt, richtig, 96. Igazuk van, a 96-os következik, 96-os mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 97-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 98-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 99-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 100-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 101-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítva tízes; mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 106-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 107-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 108-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 109-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 110-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 111-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 112-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 113-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 114-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük a 12-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 14-11 arányban elutasítottuk 115-ös. 115-ös mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. 115-ös. Lezárom. 14-11 arányban elfogadtuk. Akkor lépjünk át a 116-osra, mellette ellene tartózkodás elutasítva 119-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 118-os, mellette ellene tartózkodás elutasítva 120-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva 121-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 122-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 123-as mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, sajnálom, 123-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. 13-12 arányban elfogadtuk. 124-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 127-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 128-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 13-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. 13-12 arányban elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 15-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítva 16-os mellette ellene, tartózkodás elutasítva 17-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva 18-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva 19-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 20-as mellette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 tartózkodás elutasítva, 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 29-es mellette, mondja az elnök, elnézést, ezt visszavonták, 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 32-es mellette,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 20-0 arányban öt tartózkodás mellett egyhangulag elfogadtuk a jelentést. Gratulálok a jelentéstevőnek, köszönöm az elnyék jelentéstevőknek is, és a titkárságnak úgy szintén. Das war anstrengend. Hát ez